kapcsolatban előrelépés, és az Európai Unió mindig is magas szintet, magas minőséget kíván ezen a tán. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Akkor ezzel ezt a napi rendi pontot be is fejeztük. Szerdán fogunk szavazni a jelentésről. A következő napi rendi pont pedig egy jelentés, amelyet Rikács Zéber írt, mégpedig a vízpolitikával kapcsolatos elsőbségi anyagokról. Tessék, uram, meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák, kolléganők! Először is mindenkinek meg szeretném köszönni a segítséget, amelyet az irányelv kidolgozása során nyújtott. Nekem nagyon konstruktív munkát folytattunk a politikai frakciókon, eh, eh, átívelő lejelleggel, de ugyanakkor a bizottság támogatásával a tanácssal is nagyon jó tárgyalásokat folytatunk, hogy remélem, hogy eh, nagyon jó eredményre tudunk jutni. A vízpolitika hosszú távú politika, erre emlékeztetnék, arról szól ez a politika, hogy a polgárainknak mindenféle formában tiszta vizet tudjunk rendelkezésükre bocsátani, de ugye a tiszta víz minden élet alapvető forrás a bolygónkon, és ezért is nagyon nagy jelentőségű. 2000-ben fogadtuk el a vízkeret irányelvet, amely alap kőnek mondható, mérföldkőnek mondható a vízpolitikán belül, és e, három elem jellemzi. Először is az, hogy minden víztestet bevon ebbe, a második az, hogy határokon átnyúló jelleggel ö, egyesíti a vízpolitikát, a harmadik pedig az, hogy 2015-re az összes víz, víztestben megfelelő ökológiai helyzetet szeretne elérni. Ez az irányelv is ezt törekszik elérni, mivel konkrét kémiai minőségi követelményeket kíván felállítani annak érdekében, hogy ezt a jó minőséget el is érjük. Sajnos a kutatások azt mutatják, hogy nagyon hosszú még az út addig, amíg ezt valóban el is tudjuk érni, legalábbis a kémiai szempontból jó minőségű felszíni vizek helyzetét. A környezeti minőségi előírások, amelyek, amelyeket a az új irányelv előír. Most 15 új anyagot von be a már meglévő 33 anyag mellé, olyan anyagok ezek, amelyek a víz környezetre veszélyesek, és a következő lépés az most, tehát a következő lépés az most, hogy a 33 mellé ezt a 15-öt hosszú folyamatok során be tudjuk emelni, és nézzük meg, hogy milyen környezetminőségi előírásokat akarunk ezekhez kapcsolni. Az új elem az, hogy a mérő rendszereket, a mérő, mérési módszereket a biótában, tehát a vízben élő szervezetekben is szeretnénk elvégezni, nem csak az emberre gyakorolt hatását szeretnénk tehát a veszélyes anyagoknak vizsgálni, hanem a természetben élő más szervezeteknek, állatokra gyakorolt hatását is ezen kívül van egy bizonyos megfigyelési lista, amelyek, amely különösen megfigyelendő anyagokat tartalmaz, és későbbiekben ezt majd vagy veszélyes, vagy veszélytelen anyagokra fogja bontani azoknak az anyagoknak a sorát, amelyek, amelyek léteznek, tehát ez egy ilyen megfigyelési lista lesz. Másodszorban e, e, az az újdonság az irányelvben, hogy gyógyszeripari vonatkozású anyagokat is bevettünk a listára, hármat mégpedig, két hormont, egy természetest és egy szintetikust, valamint egy gyulladás csökkentlő szert, és ezeket is különösen figyelemmel kell kísérni, illetve ezeknek a vízben megjelenő koncentrációját. Az időkeretről annyit tudunk mondani, hogy a tanács 2021-re szeretné a régi anyagok helyzetét rendezni, az új anyagokét pedig 2027-re és arról is szól az irányelv, hogy amikor más irányelvekben engedélyeznek egy, egy anyag használatát, akkor ezzel kapcsolatban kellene a víze, vízre nézve is megvizsgálni, hogy az anyagok vízbe való kibocsátása veszélyes-e. Köszönöm. Köszönöm. Bizottság nevében Potocsnik biztosnak adom meg a szót. Elnök asszony, képviselők, Először is szeretnék köszönetet mondani és gratulálni jelentéstevőnek, Ziber úrnak és csapatának. Nagyon alapos munkát végeztek. Szeretnék köszönetet mondani a Környezetvédelmi Szakbizottságnak is azért, amiért eh, többé-kevésbé támogatták, nagyrészt támogatták megközelítésünket. Eh, jó néhány javaslatot meg tudtunk eh, őrizni a kompromisszumos megállapodás részeként a jó lehet a tárgyalások mindenképpen nagy kihívás jelentettek. A bizottság fontosnak tartja a javaslatot legalább háromokból. Először is frissíti a szennyezőanyagok listáját, amelyet a vízkeret irányelv meghatározott. Így figyelembe tudjuk venni az újabb tudományos eredményeket, a parlament által meghatározott anyagok tekintetében is, ugye 2008-ban eh, a vízminőséggel kapcsolatos parlamenti munka kapcsán merültek ezek föl. Fontos ez a munka minden tagállamban, hiszen ezen anyagok eh, jelent egy része eh, bioakkumulatív toxikus, vagy nagymértékben toxikus, esetleg az endokrin rendszert támadja, illetve nem ürül ki a szervezetből fontos ezeknek a vízbe jutását eh, fokozatosan megszüntetni. Az irányelv az új szennyező, újonnan meghatározott szennyezőanyagok tekintetében is eh, európai szinten általános szabályokat határoz meg. Másrészt a javaslat olyan rendelkezéseket vezet be, amelyek javítják eh, a víz vegyi állapotára vonatkozó információt, így jobban látni fogjuk, hogy milyen erőfeszítéseket tettek eh, a vízminőség javítására, és hol működnek ezek. Az Európai Parlament és a Környezetvédelmi Szakbizottság eh, fontos munkát végzett az információ eh, időben való továbbításának lehetővé tétele terén. Fontos, hogy tényleges adatok, bizonyítékok alapján tudjunk tovább lépni. Az új watchlist mechanizmus eredményeként a tagállamok további anyagokat is figyelnek, hogy ezek az anyagok kockázatot jelentenek-e az emberegészségre vagy a környezetre nézve. Így a javaslat fontos előrelépést jelent, ugyanakkor az a három az Európai Tanács által megnevezett gyógyászati anyag, amelyet a képviselő is említett, fölkerült a megfigyelő listára. Világos, hogy ezek azért szerepelnek ezen a listán, hogy meg lehessen határozni azokat az intézkedéseket, amelyre szükség van, de természetesen sajnálom azt, hogy egyelőre nincsen világos tudományos adat amely lehetővé tenni, hogy ezek az anyagok közvetlenül elveszélyes anyagok listájára kerüljenek. Nos, az egyéb környezetünkben található gyógyászati, gyógyszeripari szennyezőanyagok esetében ugyancsak stratégiai megközelítésre lesz szükség. Kedves képviselők, nagyon sok munka van ezen javaslat mögött, mind a tudományos felülvizsgálat tekintetében, mind a hatástanulmányok szempontjából. Nagyon sok kutató, tagállami szakember, eh, nagyon sok érintett eh, eh, és képviseleti csoport és bizottsági szakember járult hozzá ehhez az anyaghoz. A kockázat meghatározáshoz szükséges tudományos munka, munkát az ebbecsülnénk meg, hogy minél hamarabb tudnánk lépni. A gazdasági helyzet, gyengesége nem elég kifogás ahhoz, hogy lassítsuk ezt a folyamatot. Ezzel együtt elfogadjuk azt a kompromisszumos módos azt a megállapodást, amely segít az első olvasati megállapodás elérésében. Biztosítanunk kell, hogy a javaslatot minél zöggenőmentesebben meg tudjuk, végre tudjuk hajtani. Biztosítani próbáljuk, hogy a szükséges szakmai munka, e, a stratégiai munkaprogram részeként 2013-2015 vonatkozásában e, e, elvégzésre kerüljön. Bízok abban, hogy jelentős mértékben hozzá tudunk járulni a vízminőség javításához, és ezzel pozitív hatással tudunk lenni az emberek egészségére. Azonban a bizottsági javaslat első olvasatán, olvasata során bizonyos módosításokra kerül sor, ezért a bizottságnak előzetes programokat kellett meghatároznia új prioritási anyagokkal kapcsolatban. Másrészt a nem kötelező érvényű irányelvek határidőinek jogi összefüggéseire, végül pedig a végrehajtási aktusok kapcsán a bizottság tehát külön álláspontot fog megfogalmazni. A bizottság ennek ellenére úgy látja, hogy az eredménye, a tárgyalások eredménye pozitív előrelépés a megfelelő irányba, és a bizottság elfogadja természetesen a kompromisszumos szöveget. Úgyhogy, kedves Zéber úr, kedves képviselők, köszönjük szépen még egyszer a munkájukat. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig megadom a szót a frakciók nevükben felszólaló képviselőknek, először is Krista Klásznak, a néppárt nevében. Kettő percben. Frau Präsidentin. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt Potosnyék, biztos úr, tisztelt kollégáim. A víz mindenki számára nagyon fontos, és tudjuk, hogy nem az euró volt az Európai Unió legnagyobb eredménye, hanem a víz helyzet megteremtése az, hogy európai polgárok milliói egész, Európa egész területén tiszta vizet, vízhez juthatnak. Nem csak megfigyeljük a vizet, hanem ö, ö, jogszabályokkal ö, szabályozzuk a helyzetét, tudjuk, hogy minden szennyezés, amely eléri a vízkészleteinket, csak nagyon lassan, nagyon nehezen takarítható el. Nagyon örülök neki, hogy három trilógus és egy nagyon jó, három trilógus után nagyon jó kompromisszumra jutottunk. Zéber úr kiválóan vezette a tárgyalásokat. Az új anyagok és az új technikák kifejlesztése azt kifejlesztésem miatt az analizáló technikákat folyton tovább kell fejlesztenünk. Az ember és a környezet helyzete kapcsolata állandóan változik, és ezért nekünk is változtatni kell a módszereinket. A megfigyelési lista erre nagyon jó, hiszen akkor az aggodalomra adó, okot adó anyagokat ellenőrizhetjük. Fontos az, hogy legalább a megfigyelő listánra jusson ez a három bizonyos gyógyszer gyógyszerészeti anyag, közben adatot gyűjthetünk, megfigyelhetjük ezeket az anyagokat, és az anyagokat, valamint a listákat folyton frissítenünk kell, és ennek fényében további anyagokat kell hozzáadni, illetve bizonyos anyagokat le lehet róla venni. A jelenlegi kompromisszum további előrelépést jelent a tiszta víz és egészségünk védelme érdekében. Köszönöm szépen, Klász asszony! A szocialisták, szocialisták, demokraták nevében Széni úr következik. Köszönöm szépen! arról volt szó, hogy a gyógyszerészeti termékek vajon felkerüljenek-e a megfigyelési listára. Elmondhatjuk, hogy ezeknek az anyagnak a koncentrációja igenis megfigyelhető a vizekben. Követeljük, hogy a jövőbeni intézkedések részét képezik ezek az anyagok, anyagok is, és hogy ezeket távolítsuk el az a vízkészletekből, a vizeinkből. Sikerült nekünk egyre szigorúbb szabályozást alkotni, de szégyen és gyalázat az, hogy a tanács itt elszalasztja a lehetőséget ami most előtte áll, hiszen most pontosan lehetősége lenne olyan infrastruktúrákba befektetni, amelyek a vízkészleteket sokkal eredményesebben tudnák kezelni, és azokat az anyagokat, amelyekről bebizonyították, hogy veszélyesek, el tudnák távolítani csökkenteni tudná a koncentrációjukat. Elmondhatjuk, hogy Európában most már végre egyre jobban koncentrálunk ezekre a problémákra, Azt kívánjuk, hogy javítsuk a vizek minőségét, ugyanakkor a vízkészletek, a vízterületek privatizációja egyre nagyobb probléma, illetve a természeti természetvédelmi területek között is van olyan, ahol már nem lehet megfelelőképpen védeni a vizeket ez gyalázat, ez egy katasztrófa, hiszen hogyha nagy természetvédelmi területekről, parkokról van szó, ahol ezt nem lehet megtenni, az már rettenetes. Köszönöm szépen. Az ECR csoport nevében következő felszóló egy percre. Köszönöm szépen. A jó minőségű víz mindenki számára a prioritás, de reálisan kell gondolkodni arról, hogy mit érhetünk el adott idő alatt elleneztük, hogy a három említett anyagot felvegyék a listára. Úgy gondoljuk, hogy ez óriási költségeket jelent, ami indokolatlan. Ez a költség 35 milliárd euró a becslések szerint 20 év alatt csak az Egyesült Királyságban. Nem értek egyet a bizottsággal, amikor azt mondja, hogy vitathatatlan tudományos eredmények támasztják ezt alá, de ez sajnos nem így van. Különben emellett szavaztunk volna. A háztartások költségei igen magasak, ezeket nem lehet tovább emelni ilyen válságos időben, és a kerenyt irányelv és más jogszabályok is szabályozzák ezt a vonatkozást ezekben a kulcskérdésekben. Szerencsére jó kompromisszumokat tudtunk a trialóguson kialakítani, és elfogadható megállapodást az ütemezéssel, a végrehajtással és a megfigyelő listával kapcsolatosan. Úgyhogy örülök, hogy most már ennek eredményeképpen a jelentés mellett szavazhatok én és a frakcióm is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A vízszennyezés nagy fenyegetettség a környezet számára, veszélyezteti az ivóvíz minőségét, mennyiségét, talán az egyik legnagyobb aggály, ami felmerül a környezetvédelem témakörében. A vízügyi irányelv célja az volt, hogy jó környezeti feltételeket alakítson ki, környezeti szempontból és a vegyszerek szempontjából is 2015-ig a szennyezés elleni harcban ebben a stratégiában. A prioritást jelentő elsőbségi anyagok listájának felülvizsgálata nagyon lényeges, meg kell vizsgálni, hogy mely anyagok jelentenek legnagyobb veszélyt a vízi élő világ számára de nem szerepelnek itt azok a gyógyszerészeti készítmények, amelyek csak a megfigyelő listán vannak, és nagyon fontos, hogy a gyógyászati készítmények jelenlétét is nyomon kövessük a vizeinkben, ezek nagyon nagy fenyegetést jelentenek az egészségre nézve, ezért biztosítani kell, hogy megfelelően ellenőrizzék ezeknek a jelenlétét és hatásait. szinergiákat kell feltárni más jogszabályokkal, úgy, mint a REACH jogszabály, illetve a növényvédőszerekkel kapcsolatos jogszabályok. Ezt nagyon szerencsésnek tartanám. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most a szó, a spontán felszólások következnek. Hát Pácsi kollégázás. Súr, Richard Zéber úr kiváló jelentése a víztisztaság javításáról rendkívül fontos európai ügy

Köszönöm, úr. Köszönöm, A víz a közjavaink egyike, és ennek a megfelelő védelme olyan kritériumokat igényel, amelyeket érvényesíteni kell a környezetvédelme, illetve a közegészségügy biztosítása érdekében, de ehhez közszolgáltatásoknak kell érvényesülniük, kutatást kell végezni, szakértői munkára van szükség, hogy stratégiai eh, közjószágként ismerjük el az ivóvizet. E Portugáliában és más országokban is eh, folyamatosan veszélyben van ez az erőforrás. Az Európai Bizottság folyamatosan beavatkozik, és a vízszolgáltatások elsőbségi kezelésébe is beavatkozik. A, monot- a nyomonkövetési rendszer, a vízminőségvizsgálati rendszer is veszélybe kerültek. Ezek az intézkedések mindennek ellentmondanak, amire most szükség volna, és nagyon sajátosak azok az érvek is, amivel ezeket a jogszabályokat kívánják alátámasztani. Potosnyik biztos úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr, elnök asszony. úr tudja, hogy nem volt ez könnyű tárgyalás. Több mint tíz munka csoporti ügy, tárgyalás, három trilógus és számtalan más ülés volt szükséges ehhez az eredményhez. Úgy gondolom, hogy nagyon jó munkát végeztek és az Európai Parlament érdemi munkája nélkül nem tudtunk volna ide eljutni sem a veszélyes anyagok, sem a gyógyszeripari anyagok tekintetében. Ami a megjegyzéseket illeti, amikor bármit javaslunk, akkor hatástalományokat végzünk. Ezt önök is tudják, semmi sincs ingyen természetesen, de mindig meg kell néznünk, kérdés mindkét oldalán egyrészt mennyibe kerül a dolgok orvoslásra, másrészt mi a költsége annak, hogyha nem orvosoljuk a helyzetet. És garantálni tudom, hogy amikor a következő, nem tudom, 5-10 éven belül felülvizsgáljuk az ügyet, akkor azt fogjuk látni az hatás tanulmányok eredményeként, hogy az orvoslás költségei eh, alacsony, sokkal alacsonyabbak, mint hogyha a károkat elkerüljük tehát teljesen e, értelmes dolog a költségeket és a hasznot összehasonlítani, és amikor ezt fogjuk tenni, ezt megtesszük, akkor meg kell értenünk, hogy e, e, a végső cél az emberi egészség, a környezet megvédelme, de egyúttal költséghatékonynak is kell lennünk. Ami a tudományos eredményeket illeti meggyőződésünk, hogy valamennyi javaslatunk tudományosan megalapozott, az egész javaslatlistát végig rágtuk, elég hosszú lista volt, ez bizonyára emlékeznek erre, és természetesen a tudomány mindig harad előre a maga útján, bármilyen új eredmények, adatok fölmerülnek a jövőben, azokat természetesen figyelembe fogjuk venni, eh, akár az érintett részek, felek részéről, akár a vállalkozások, eh, akár a tudományos világ részéről érkeznek ezek. Úgy gondoljuk, hogy olyan fontos ügy ez, hogy nem lehet másképpen eljárni. Eh, fontos lenne most tehát, hogy a javaslatot megvalósítsuk, végrehajtsuk, együttműködjünk a tagállamokkal lehető legszorosabban, és pontosan ez az, amely a bizottságnak szándékában áll. Szeretnék köszönetet mondani mindannyiójuknak, amiért támogatták a javaslatot, amelyet a jelentéstevő elkészített. Köszönjük. Biztos úr, köszönöm. Most pedig eh, Zéber jelentéstevőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. E, tényleg csak úgy valósulhatott meg ez a jelentés, hogy mindenki együttműködött. Hadd beszéljek a megvalósításról. Valóban egy javaslat csak akkor jó, hogyha a megvalósítása is jó, és különösen az abból származnak a nagy problémák, hogy inkább csak a költségoldal szoktuk nézni, ahelyett, hogy a hasznot is megpróbálnánk megtekinteni. Természetesen az embereknek szeretnénk tiszta, tiszta ivóvizet, vizet biztosítani, de a tagállamok hatáskörébe tartozik a víztestek gondozása. A három vegyi anyag megfigyelése nagyon fontos, ebbe az irányba tett répés és a fontos adatokat egyre szorgosabban kell gyűjtenünk. Természetesen nem arról van szó, hogy mindent megtiltjuk, folytsunk, hanem arról, hogy a tagállamok közös rendszert állítsanak össze, és felelősen gondoskodjanak arról, hogy gyógyszermaradványok ne maradjanak, illetve ne nyussanak a víztestekbe. És nem csak emberi, hanem állatorvosi gyógyszerekről is van szó. Végül pedig szeretnék egy kérést intézni Potocsnik úr felé. Nagyon remélem, hogy a biztosok kollégiuma Bárnyié úr javaslatát követni fogja a vízre vonatkozó javaslatát, ugyanis a vízzel kapcsolatban nagyon sok érzelem, viharos érzelem és vélemény létezik ezért jó lenne, hogyha a jelenlegi helyzetben elfogadnánk a Barnier, által, úr által javasolt kivételt. Köszönöm szépen. Köszönöm Zéber úr. A vitát ezzel lezárjuk. A szavazásra hónap 12-kor kerül sor. And next item on the end, a következő napi rendi pont egy